hogy megengedték, hogy az elnökség nyomon kövesse ezt a vitát. Köszönöm. A 216-os cikk negyedik pontja értelmében bejelentem, hogy a 17.30-kor bevezetett módosításhoz nem érkezett hozzászólás, ezért azt elfogadjuk. A bizottság